time. Kedves képviselőtársaim! A szavazat magyarázat elkezdődött. Kérem, hogy mindenki őrizze meg a nyugalmat. Πρώτη έκθεση είναι Első jelentés. Parvanova asszony és Jimenez eh, Beceli Barrio urak jelenté, úr jelentése a bűncselekmények sértetjeinek támogatására, védelmére és jogaira vonatkozó minimum szabályok. Ez a jelentés címe, erről hallgatjuk most meg a szavazat magyarázatot. Róde úr kapszott, tessék parancsoljam. Megadom Róde úrnak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A bűncselekmények egyre inkább meghatározzák a határokon átnyúló jelenségek. A bűnözés egyre inkább határon átnyúlóvá válik, és ez komoly feladatokat ró a rendőrségre, illetve a bűnöldöző szervekre. De persze bárhogy is legyünk Európában, alapszabadságokra van szükségünk, például a tolmácsoláshoz, az információhoz, a jogi segítségnyújtáshoz és a bűnözőktől való védelem jogához jogunk, jogunk van. Azonban ez csak egy lépés a biztonságos társadalom érdekében, irányában, Éppen ezért egy további együttműködés, rendőrség együttműködés mellett szállunk síkra. Köszönöm. Köszönöm szépen. Éva Zanicki Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon későn ö, hozunk védelmet a bűncselekmények védelmi sértetjeinek az Európai Unióban. A mai elfogadott szövege megerősíti az áldozatok, a bűncselekmények áldozatainak jogát, és ugyanolyan védelmet biztosít számukra a jogi segítségnyújtás területén az Európai Unió minden országában. Különösen figyelünk, figyelnünk kell azokra az áldozatokra, akik ellen előítéletek vannak, vagy akit megfenyegethetnek a bűn az eljárás során, és nagyon fontos, hogy az áldozatokat védjük meg, de ugyanakkor az családtagjaikat is védelembe helyezzük azért, hogy ne fenyegethessék meg őket. Köszönöm szépen, elnök úr. What should they do? Go to... No, just say I don't see... Eh, δεν βλέπω την συνάδελφο κυρία Ματσόνη. Maconi asszonyt nem látom az ülésteremben. Ilyeténképpen megadom a következő felszólalónak, Rossi úrnak az, hogy tessék. Köszönöm, elnök úr, kollégák! Nagyon is támogatom ezt a jelentést. Néhány évvel ezelőtt ugyanis Piedmonti regionális tanácsadó voltam, ahol segítettem egy jogszabály kialakításában, ami megpróbált szolgáltatásokat és elismerést nyújtani azoknak, akik bűncselekmények áldozatai voltak. Az Európai Uniónak és a tagállamoknak el kell ismerniük, hogy védelmet érdemelnek az áldozatok, és támogatást. Különösen pszichológiai segítségnyújtásra van szükség, nem csak rögtön a cselekmény után, hanem a bűnügyi eljárás során is. Az életükről van szó, mindenkit egyformán kell, hogy mindenkivel egyformán kell, hogy bánjunk, egyformán kell, hogy hozzáférjenek az igazságszolgáltatáshoz, a kártalanításhoz és a védelemhez. A kiskorúak és a szexuális támadások áldozatai, valamint a különösen súlyos sérülést okozó bűncselekmények esetében rendkívül fontos ez. Most pedig Koráca Bild asszony kap szót. Köszönöm, elnök úr! Nagyon örülök annak, hogy elfogadtuk azt az irányelvet, amely a bűncselekmények áldozatait támogatja, és támogatom Teres Jiménezt, a néppárti jelentéstevőt. A nők, akik öm, otthon áldozatokká válnak, a gyermekek, akiket csempésznek, ugyanolyan jogokat fognak élvezni, függetlenül attól, hogy hol követték el ellenük a bűncselekményt, és milyen nemzetiségűek közös normákat határoztunk meg, hogy biztosítsuk azt, hogy minden áldozatot ugyanaz a méltósággal, a tisztességgel kezelnek, különbség nélkül Európa szerte. Különösen a gyerekekre fordított figyelmet üdvözlöm, illetve a különleges igényekkel élő embereket. Az ő sérülékenységüket fel kell mérni annak érdekében, hogy ne legyenek első vagy másodrangú áldozatok elnök úr, megígértük azt, hogy olyan Európát építünk, ami közösség, a jogok közössége minden állampolgár számára. És ez egy fontos lépés ebbe az irányba. Nagy érdeklődéssel várom a további munkát, hogy ezt valóságát tegyük. Köszönöm szépen. Mitra Rébó képviselője szó. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az emberek szabad mozgása egy alapjog, amelyet garantálunk minden EU polgárnak. Ez azt jelenti, hogy az EU egész területén szabadon utazhat mindenki, hogy munkát keressen, vagy jobb életkörülményeket találjon. Ez az EU egyik legnagyobb vívmánya. Ugyanígy egy, egyforma lehetőségeket kell biztosítanunk az EU minden polgára számára, és azonos elbánásban kell őket részesíteni, ami azt jelenti, hogy azonos jogokkal rendelkeznek, eh, abban az esetben is, ha bűncselekmények áldozatává válnak az EU területén, ugyanolyan eh, támogatáshoz eh, fűződő jogai legyenek mindenkinek azonos helyzetben, azonos, védel, azonos szintű védelmet kell biztosítani a bűncselekmények minden sértetje számára. Ez növeli majd a bizalmat és a az EU polgáraiban, és ennek következtében minden tagállamban erősödik majd a bizalom. Ezért támogatom a bizottság irányelv tervezetét a minimum szabályokra vonatkozóan. Köszönöm szépen, Repó úr! Most pedig József Weiner Weinerholzernek adom meg a szót. A jelenlegi politikai helyzetet sok ember részéről nagyon mély szkepszis jellemzi az európai szint működésével kapcsolatban a bűncselekmények sértetjeinek támogatására, védelmére, jogaira vonatkozó minimum szabályok azt bizonyítják, hogy nem feltétlenül a valóságnak felül, felel meg a valóságnak az ilyen vélekedés, van sok lehetőség a megoldásokra. Először is ugyanolyan jogokra, jogokat, védelmet, támogatást kell biztosítani egész Európában minden áldozati csoportnak. A bűncselekmények sértetjeivel kapcsolatban egyébként olyanokról van szó, akik saját hibáikon kívül kerültek ilyen helyzetbe. Szakmai támogatásra van szükségük, és ha ezt biztosítjuk nekik határokon átnyúlóan, ez egy fontos jelzés a számukra, hogy nem hagyjuk magukra őket. Ez a nap tehát egy nagyon jó nap Európa számára. Elnök Costello asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Bűncselekmény áldozatává válni szörnyű élmény eh, lehet. Eh, ezek ezután a hatóságok eh, fellépése még drámaiabbá tesz, teheti a sértett helyzetét, és ez fokozódik, hogyha külföldön történik a bűncselekmény. Ezért üdvözlöm ezt az irányelvet, a minimum szabályokat használ, határoz meg az egész EU-ban bűncselekmények sértetjei számára. Nyelvi, tolmácsolási, fordítási segítséget kapnak a sértettek, ingyenesen és különböző bizalmi alapon működő szervezetek támogatják őket. A diszkriminációt meg kell akadályozni, nemi, faji vagy bármilyen alapú diszkriminációt. Fontos, hogy nem csak a saját országban, hanem az EU-ban vonatkoznak ezek a szabályok az EU polgáraira, és az egész Európai Unióban biztosított a jogi támogatása bűncselekmények sértetjeinek. Köszönöm szépen, Costello asszonynak, most pedig Marina Jonakudakis képviselőasszony következik. Köszönöm szépen. Ez az irányelv azt hivatott biztosítani, hogyha EU polgárok más országban, EU országban várnak bűncselekmény áldozatával, ott a megfelelő támogatást úgyis, ott is ugyanúgy megkapják, gyakorlatias támogatást és segítséget, jogi támogatást. Hiszen korábban gyakran számos akadályba ütköztek az ilyen sértettek, például a kártérítés, megkövetelés, egyebek. Ezek a minimum szabályok megkönnyítik azt, hogy ténylegesen segítséget kapjanak ezek a az áldozatok, és jobban hozzáférjenek az igazságszolgáltatáshoz. A szabályok hatékony eszközt jelentenek az áldozatok jogainak a védelmére, kiegyensúlyozott megközelítés, és minden tagállamot pozitívan érint. Köszönöm szépen, Janak Kudakis asszony! Charles Tenek úr. Elnök úr, teljesen egyetértek azzal, hogy minimális normákat vezessünk be az áldozatok, bűncselekmények áldozatainak védelmére. Például, <clears throat> hogy megkapjuk anyanyelvünkben a beszámolókat, és kiterjesszék a védelmet a család, a, terhe, a sértett családjára is. Mi több, a lehetővé teszi ez a szabály azt is, hogy nem tanúként, de a családtagok is megszólaljanak egy eljárás során. Különösen kiemelem a gyermekek jogára vonatkozó normákat, minimális normákat, amelyek biztosítják, hogy nem kell megjelenniük a tárgyalóteremben, hanem videókapcsolatban szólalhatnak fel. A szörnyű franciaországi gyilkosságra gondolok, az, ez a két gyermek is biztos hasznot húz majd ebből a szabályozásból. Köszönöm, tanok úr! És most pedig eh, Gerling képviselő asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy hiszem, hogy az áldozatoknak biztosítani kell a védelem minimum jogát eh, minden tagállamban. A stokholmi program integráltabb eh, megközelítést ír elő. Ez az irányelv az intézkedéseket csomagját vezeti be, melynek segítségével a jogszabályokat jobban és egységesebben alkalmazzák a sértettek védelmében. Különösen örülök, hogy a gyermekek jogát szabályozó csomagot, melyet Timothy Körtkop kollégám kezdeményezett, megszavazhattam. Hiszen nagyon fontos áldozatvédelmi jogokat tartalmaz ez, ez az irányelv, de kicsit csalódott vagyok a tekintetben, főleg a mai vitát hallgatva, amikor Európáról eh, lánglelkű szavakat mondanak. Tehát, hogy nagyon sajnálom, hogy pán-európai irányelvet kellett elfogadni, már pedig ez azt jelenti, hogy a tagállamokban nem biztos, hogy kötelezően érvényesítik ezeket a jogokat. Köszönöm szépen, most pedig megadom Mokovály asszonynak a szót. Thank you, President. Köszönöm szépen, elnök úr. Én mellette szavaztam ennek a javaslatnak, mert meg fogja erősíteni, és tartalmal fogja feltölteni az áldozatok jogait az Európai Unióban. És az egész Unióban a védelmüket javítani fogja. Végre minimum normákat tudtunk megalkotni a bűncselekmények áldozatai védelmére, függetlenül attól, hogy hol követték el a bűncselekményt, vagy milyen nemzetiségűek. Ez az irányelv először egységesen definiálja az áldozat fogalmát, amit az összes Európai Uniós tagállamban használni fogunk. Ezt kiszélesítettük az áldozatok és azok közeli családtagjaira is. Az igazságtanságot elszenvedett emberek végre érezhetik, hogy minden tagállamban egyformán védelemben részesülnek. Jobb együttműködésre és koordinációra van szükség, hogy védelmet és támogatást nyújtsunk a bűncselekmények áldozatainak. Köszönöm. Elnök, köszönöm, Makovály asszony. Most pedig James Nicholson úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Engedje meg, hogy nagyon röviden elmondjam, hogy a bűncselekmények áldozatainak jogairól megszavaztam ezt a jogszabálytervezetet. Szerintem ez egy nagyon fontos irányelv, és köszönöm a jelentéstevőknek a munkáját. Ahogy lehet, hogy tudja is, Észak-Írországban több évtizeden keresztül erőszakos időszakokat éltünk, terroristák által fenyegetett emberek voltunk, nagyon súlyos helyzetben voltak ezeknek a cselekményeknek az áldozatai. Számunkra nagyon fontos, hogy nehogy elfelejtsük azt, hogy milyen hatása lehet számos ember életére egy, egy ilyen cselekménynek. Ezért örülök annak, hogy támogathatjuk a terrorizmus áldozatait, és az áldozatok családját. Hiszen nekik is vannak jogaik, és nekik is jár a támogatás. Három évre van szükség, hogy ezt az irányelvet átültessük a nemzeti jobba, de arra ösztönözném az Egyesült Királyságot, hogy tegye meg gyorsabban. Európa végre tudta definiálni a áldozat fogalmát, és mégpedig ez sokkal jobban sikerült itt Európában, mint nálunk Észak-Írországban. Köszönöm, Nikolzan úr. Antonescu asszony a következő felszólaló. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon fontos, hogy a bűncselekmények áldozatait védjük az eljárás során is, és ez eddig nem történt meg megfelelő esetben, megfelelőképpen a tagállamokban. Nagyon sok esetben a méltóságukat nem tartották megfelelően tiszteletben, nem védték őket, és előítéletek áldozataivá váltak. Nagyon örülök annak, hogy a támogatás mértéke most már nem fog annyira eltérni tagállamonként az áldozatok esetében. Bizalomra van szükség, ahol nem csak a hatóságok, hanem az összes bűnügyben résztvevő hatóság megbízhat, és bennük is megbízhatnak az áldozatok, hiszen mindenki ugyanazokat a normákat fogja minden tagállamban betartani. Meggyőződésem, hogy ennek az irányelvnek az elfogadása javítani fogja az áldozatok helyzetét Európa szerte, és a bűncselekmények áldozatai végre ugyanazokat a szolgáltatásokat, ugyanazokat a jogokat fogják élvezni az összes tagállamban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Henen képviselő következik. Tisztelt alelnök úr, hogyha valaki, egy tolva egyedül lop, akkor tökérekeztjük a társadalomból, de hogyha sokan együtt csinálják, akkor sokszor behetjük például a bankárok példáját, ők nem kerülnek börtönbe, hogyha valaki zsarol, akkor sokszor nem gyerekbörtönbe. Egy, aki valakit elrabol, az kockáztatja, hogy hosszú évekre börtönbe zárják, de hogyha valaki, az kormányok adják ezt elő, akkor az egész történelem tulajdonképpen arról szól, hogy mit büntetünk, és mit nem. Itt most a közvélemény hatására, különösen periférikus országokban azt látjuk, hogy a általános szegénység jellemző, és a sértetek semmilyen segítséget nem kapnak. Van egy alternatíva, és erre kell rámutatnunk, hogy mindenki a saját ügyeit saját érdekében lépjen fel. Elnök. Megint nem arról beszélt, ami a vita tárgya, a hozzászólások tárgya, olyan dologhoz szólt hozzá Henen úr, amiről most nem tárgyalunk itt. Kamal úr, parancsoljon. A bűncselekmények sértetjeinek jogával kapcsolatban szerintem mindenki egyetért, valamilyen együtt érzünk a bűncselekmények áldozataival, és azok az intézkedések, amelyeket most itt javasolunk, olyan helyzetben érvényesek, amikor egy adott tagállambeli sért nekem más tagállamban segítséget nyújtani. De azt hiszem, hogy elővigyázatosságra is van szükség, mert természetesen túl könnyű harmonizálni, ha olyan dologra van szó, amiben valamennyien egyetértünk, könnyű azt mondani, hogy ezt most harmonizáltuk, hiszen valamennyien együtt érzünk az áldozatokkal, különösen, hogyha a gyermekek a bűncselekmények áldozatai. De vigyázzunk, hogy nehogy itt most belecsúszunk abba, hogy egyre többet harmonizálunk a jogok területén. Itt a kezdetben valamennyien hiszünk ebben, és ezt támogatjuk, de ahogyan aztán lecsúszunk ezen az úton, vagy megyünk tovább, ne felejtsük el, hogy mennyire fontos az, hogy a tagállamok saját jogait megőrizzük. Elnök, köszönöm szépen, Kamal úr. Következő témánk. Kareka úr jelentése a nem fenntartható halászatot engedélyező országok esetében alkalmazandó intézkedésekről szól ez a jelentés. Szeretném először Jakulino úrnak megadni a szót. Köszönöm szépen. Ez a dosszié, melyet ma elfogadtunk, megerősíti a parlament azon elhatározását, hogy jelentősen hozzájáruljon a halászat megerősítéséhez azon ágazatban, amely eh, nehézségekbe került. Igennel szavaztam, hiszen ilyen módon biztosíthatjuk annak a megközelítésnek az érvényesülését, amely a regionalizáció szempontjait veszi figyelembe, és ezzel a fellépéssel jobban el tudjuk érni a céljainkat az egyes régiókban, az egyes érintett régiókban. Vonatkozik ez egyébként a kereskedelmi láncra is, a halászati flottákra, és az ágazatot modernizálni is kell. Mindennek össze kell kapcsolódnia a fenntarthatóság szempontjaival, és éppen ezért támogatom ezt a négy dossziét a következő jövőbeli akciók tekintetében. És köszönöm szépen, Tenok képviselő! Támogatom azon szabályokat, amelyek szankcionálják azon országokat, akik veszélyeztetik a fenntartható halászatot. Ez megfelel a pártom álláspontjának a tekintetben, hogy az egész élelmiszerlánc ellenállós fenntartható legyen. Ugyanakkor a szabályozás a makréla állományok fenntarthatatlan lehalászásából eredő nemzetközi vitákra is visszavezethető, és éppen ezért fontos, hogy az ugyanazon ökorendszerbe tartozó halállományokat holisztikus módon tekintsük. A restrikciók alkalmazása tekintetében nagyon fontos, hogy mind a környezeti, szociális és kereskedelmi hatásait is megvizsgáljuk az intézkedéseknek azért, hogy láss, biztosítsuk, hogy ezek arányosak és megfelelnek az EU-VTO kötelezettségeinek is. Köszönöm szépen, Tenök úr, és most pedig Görling asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Amikor a közös halászati politikát megreformáljuk, akkor azt kérjük a halászoktól, hogy fenntartható módon, módon halászanak, és akkor jogos lenne a az egyenlő játékszabályok alkalmazása és az ő védelmük a halászati importtól. Az Európai Unió fel kell, hogy lépjen azon országok ellen, akik fenntarthatatlan módon halásznak. Nagyon is támogatom azokat az intézkedéseket, amelyek mennyiségi korlátozást vezethetnek be a harmadik országokból származó importra. De egy konkrét megjegyzésem lenne, azért voltam nagyon lelkes ennek a támogatásában, mert az Európai Bizottságot felkérjük arra, hogy végre vegye figyelembe a parlament véleményét. Nagyon határozottan szavaztunk, nagyon egyértelműen, ezért kénytelenek lesznek figyelembe venni a véleményünket, és meg kell találniuk azt az utat, módot, hogy kompatibilisek legyünk a nemzetközi kötelezettségeinkkel, hiszen nincs okunk arra, hogy ne legyünk. A jelentéstevők, akik munkát végeztek ezzel az ügyel kapcsolatban, megérdemlik ezt a tiszteltet. Köszönöm, Görling asszony. Most pedig Jim Higgins úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Megszavaztam ezt a jelentést, és nagyon támogatom biztosítanunk kell az együttműködést az Európai Uniós tagállamok között, hogy valóban fenntartható halászati gyakorlatokat vezessenek be, ami a halálományok védelméhez vezet és az optimális használatukhoz. Szankciókra van szükség azon nem EU-s tagállam, EU-s országok ellen, amelyek túlhalásszák az állományokat, vagy amelyek nem működnek együtt az közös megállapodások értelmében az intézkedéseikkel. A parlamentnek nagyon komoly politikai üzenetet kell küldenie a bizottság felé. Ez az üzenet pedig az, hogy nem fogadjuk el, vagy nem folytatunk üzletet olyan országokkal, amelyek nem fenntartható módon haláznak. Különben a mi halászaink fognak veszíteni ezen az ügyleten. Minden olyan halfaj, amely olyan országból ered, ahol nem fenntartható módon halásznak, tiltólistára kell, hogy kerüljön. Köszönöm. Most pedig megadom a szót Jár kollégának. Köszönöm szépen, elnök úr! Természetesen első pillanatra logikusnak és észszerűnek tűnik, hogy a világtengerekből csak azt lehessen halászni, ami újra termelődik. Tehát az ember nem mindig észszerűen jár el, különösen akkor nem, hogyha delegálhatja, leadhatja a felelősségét ezért rendkívül fontos az, hogy először is természetesen megegyezzünk a halászati kvótákról, így tudjuk védeni a tengerekben a halálományokat, másodszorban pedig, hogy ez működhessen, és azokkal az országokkal is tudjunk kezdeni valamit, akik ilyen-olyan okokból miatt nem tartják be ezeket a korlátozásokat, Eh, tehát hogy velük is foglalkozunk. Ezért vagyok nagyon hálás ezért a jelentésért, amit természetesen megszavaztam. Most a bizottságnál a labda, megfelelő intézkedéseket kell, hogy eh, eh, hozzon, javasoljon, hogy tudjunk tárgyalni ezekkel az országokkal, és jelezzük feléjük, hogy a fenntartható halászat rendkívül fontos. Itt nem rólunk van szó, meg a halakról, hanem a következő generációnkról. Köszönöm szépen, jár kollégának. Most pedig Elena Baszeszkó asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is megszavaztam ezt a jelentést, mert az Európai Unió fenntartató halászatra irányuló erőfeszítései nem eh, elegendőek, hogyha az EU egyedül marad, és a többiek eh, nem vállalnak fel hasonló erőfeszítéseket. Fontos, hogy minden tagállam a fenntartható halászat elveit betartva folytassa a halászati tevékenységet, máskülönben az egész világon nagyon negatív hatással lesz a túlhalászásnak, kipusztulnak halálományok a határokon túl, túlra kell tekintenünk, hiszen az egész biológiai sokszínűségről is szó van. Hogy most kereskedelmi korlátokat, akadályokat vezessünk be olyan országokkal kapcsolatban, akik nem fenntartató módon folytassák a halászatot, talán nem ez a megfelelő. Inkább ösztönözni kellene őket arra, hogy csatlakozzanak a fenntartató halászatot folytatókhoz, és mindenket értékelni kell szociális gazdaság intézkedéseiket. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig eh, Stevenson eh, úr jelentésére térünk rá amely a halászat és akvakultúra termékek piacának közös szervezéséről szól. Tenek úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez mellett a jelentés mellett szavaztam amely a közös halászati eh, piac szabályozásra vonatkozik. És itt támogatjuk a, a túlhalászást, és a termelő szervezeteknek támogatást adunk annak érdekében, hogy a tengerparti és vidéki térségeken új munkahelyeket teremtsenek, és bátorítsák a fiatalokat, hogy elkezdjék a halász szép és kalandos életútját. Ugyanakkor pedig támogatjuk az ágazatot, végezetül pedig a módosított jelentés világossá teszi, hogy megfelelő információt kell adni a fogyasztónak a halászati termékek származási helyéről, és egy EU Eco címke bevezetésére is javaslatot tesz. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig Paul Murphy kapszót. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Megszavaztam ezt a jelentést, hiszen a közös halászati politikát, illetve a közös piaci piaci szabályokat 70-es években ö, vezették be, de a szép célokat soha nem érték el. Mi több, a halászok ö, egyre kevesebb halat tudnak fogni, és egyre inkább csökken a ö, jövedelmük, ezért a Tegeland jelentés ellen fog, szavaztam, hiszen ez egy neoliberális projekt, amely a túlhalászáshoz vezet, és tovább meggyengíti a kis és közép, közép méretű halászati gazdaságokat, és elszegényíti a tengerparti térségeket. Nagyon fontos tehát, hogy a halászati ágazat menedzsmentje során a halászok és a szociális osztályok életére is koncentráljunk, és biztosítsuk mindenki számára, hogy fenntarthatóan halásszák a halálományokat. Köszönöm szépen, most pedig Görling asszony kap szót. Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Ez a jelentés az első három jogalkotási szervezetből, amivel a bizottság a közös halászati politikát megkívánja modernizálni. Piaci ösztönzőkkel próbálja elérni azt, hogy fenntarthatóbbá váljon a halászat, és erősítse az európai termékek pozícióját a piacon. Fenntarthatóbb halászati szektorra van szükség, de ugyanakkor a halászokat is támogatnunk kell. A termelői szervezetek szerepét nem szabad alábecsülni ebben a helyzetben, és ezért számukra világos célkitűzésekre van szükség, hogy profitábilisak legyenek, és a nem profitábilis halászatot el tudják utasítani. A visszadobás elkerülése, illetve a nem kívánatos fogások csökkentése nagyon hasznos lenne, és nem torzítaná a piacot. Végül Strön Stevenson kollégám módosítóját szeretném támogatni, hogy Európai Uniós ökocímkét vezessünk be a fenntartható halászati gyakorlatok támogatására. Remélem, hogy ennek nyomán biztosítani tudjuk, hogy az új halászati politika elvégzi a feladatát. Köszönöm, mondja az elnök. A következő felszólalónk Jim Higgins. Köszönöm szépen, elnök úr, és szeretném kifejezni nagyra értékelésemet. Stern Stevenson nagyszerű jelentés készített. Remélem, hogy végül is jó eredményt értünk el. Nagyon sokat beszélgetünk, sok módosító készült. A 6-tól 31-es cikkeig tartó részt is üdvözlöm. A 32-es cikkely, 31-es cikkely nagyobb hatékonyságot fad mag az értekesítés során garantálni. Nos, ami a piacokat illeti, a bizottság felismeri, hogy milyen nagy a az árak fluktuációja e, ebben az ágazatban, a szárítás, pasztorizáció, tehát ezeket később kell ugye bevezetni. A minimális követelmények, amelyek a fogyasztók tájékoztatását illeti, amely segítségével 42-es, 46-os cikkeben szerepelnek ezek az információk, az információ kulcsfontosságú a fogyasztók döntésénél. Én támogatom a piaci intelligencia mechanizmus, a 49-es cikkeben szerepel, ennek érdekében lehet jobban megérteni az ellátó láncot és a piaci trendeket. Köszönöm szépen. Köszönöm, Higgins úr. Elena Bazeszkó következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottságnak a javaslatát illetően nagyobb átláthatóságot és előre tervezhetőséget kell, hogy biztosítson a tagállamoknak a halászati termékek piacát illetően. Ez nagyon fontos lenne, hogy valóban közös halászati politikát folytathassunk. Hogyha bizonyos termékeket kiválaszt valaki, és tudja, hogy ez fontos az európai fogyasztóknak, akkor nagyon fontos az ökológiai címkézés a fenntarthatóan halászott termékek számára. Ez nagyon fontos információ a fenntarthatóságra nézve. Én úgy gondolom, hogy az európai kereskedelmi és halászati politika teljes átláthatóságával tartoznak nekünk. A piacra ugyanazokat a normákat kell betartani, mint ahogy ezt az előállítók megkövetelik. Köszönöm szépen, most pedig brokkurnak. úrnak adnám meg a szót a tanács jelentése a politikai biztonság, közös kül- és biztonságpolitikáról. Denok úrnak adnám meg a szót. I didn't, I was two minutes on behalf of my group, thank you. The... Két perc a frakcióm nevében, köszönöm szépen. Tudjuk, hogy a, a tudjuk, hogy a közös külös belső biztonság realitás, de meg kell nézni azt, hogy mennyire tartozik ez a tanácsra, mennyire nem, nem szeretnénk, hogyha nemzeti szuverenitás kárára menne ez a, ter, ez a területen a politika, de természetesen fontos szerepe van a külügyminiszternek. A Brock jelentést támogatjuk, és úgy véljük, hogy mindenképpen támogatni kell a külügyi szolgálatot, de nem kritika nélkül. Főleg arra kell ügyelni, hogy a pénzekkel hogyan bánnak a válság közepette. Nagyon komoly válság van Európában az euróval kapcsolatban, de a külügyi szolgálat működik. Fontosnak tartom azt, hogy a válság közepette hozzáadott értékre a hozzáadott értéket bizonyítsa be a külügyi szolgálat a kétoldalú képviseleteken is, és az Egyesült Királyságban, amely ugye nagyon fontos a nemzetközi politikai szempontból is, tehát ilyen országokban mindenképpen arról meg kell bizonyosodni, hogy igazi hozzáadott értéket jelent az, hogy létezik a külügyi szolgálat. Aztán ott van Szudán is, ezzel kapcsolatban egy, egy közös akciót indított az Európai Unió. Ennek igazi hozatértéke van aztán Tajvanon is nagyon fontos, illetve Kelet-Ázsiában, hogy védjük a régiót. A kelet-kínai tengeren a béke megállapodás, illetve béke kezdeményezés is ide tartozik. A Japán, Tajván és kínai határviták, illetve szigetvitákat valahogyan meg kell próbálni megoldani. Eszkalálódott a helyzet. Tegnap Kína járőrhajókat küldött a területre, hiszen japánok, a japán kormány felvásárolta a szigeteket. Ma, ma elnök terve véleményük szerint mindenképpen érdemes arra, hogy az Európai Unió támogassa ezt. Köszönöm. Köszönöm. Norika Nikolaj kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én támogattam ezt a jelentést, ez egy éves jelentés, ez egy álláspontról szóró jelentés, és arról van szó, hogy kell legyen jövőképünk. Ez egy klasszikus vonal, amely az Unió, amit a Unió követni fog. Nincs sok újdonság ebben, de mégis nagyon fontos volt számomra, mert van ugye a biztonsági komponens, az európai politika részéről, és a jelentéstevő azt hiszem olyan témákat tett fel, amelyek nagyon fontosak. Nem csak a jövőbeli politika nagyon fontos, hanem itt a láthatóságról, az erőről, az EU szerepéről van szó, a külső határokon túli szerepéről és vezető szerepéről. Ami az e, LKS lehetőséget illeti, e, meg kell akadályozni a konfliktusokat, és ami a forrásokat illeti. Ezek is nagyon fontosak. Mindgond, amit szeretnék kiemelni, a kereskedelmet, a fegyverkereskedelmet, ez nagyon fontos. Azt hiszem, hogy itt sikerülhet beszámolni. Köszönöm. Stadler kollégának adnám meg a szót. Elnök úr, én nem fogadta, én elutasítottam ezt a jelentést. Kisebbségi szempontból Mayer és Lőzén kollégák is már említették az ő jelentésükben. Ez nem más, mint a külésbiztonságpolitikának a militarizálása. És a NATO létezik, úgyhogy osztrák szempontból számomra ez nem elfogadható. Ami Törökországot illeti, szerintem nem helyes a stratégiánk. Hogyha újabb fejezeteket kérünk, hogy nyissanak meg. Líbiában kudarcot vallott a helyzet, ezt már Bengáziban is láttuk, a líbiai politika teljes mértékben kudarcot vallott, a jelentés pedig ezt nem tükrözi. Ezen kívül a menekültügyi politika sem jó, Oroszországra, Kínára koncentrál, és nyomást gyakorol, pedig a partnereink kellene, hogy legyenek. És Szíriában is csak így oldhatjuk meg a helyzetet a rebelisek, a lázadók szaudarábiai dialektus beszélnek, ez mutatja, hogy honnan jönnek. Köszönöm szépen, Spadler úr. Gaetano kolléga, tessék. Grazie, Presidente. Ho votato... Köszönöm szépen, elnök úr. Az elmárok jelentős mellett szavazta. De nem könnyű szívvel. Az Európai Unió külügyi külpolitikájának néha nehézségei vannak. Van két dolog, amit külön kiemelnék. Az első a fegyverkereskedelem. Szeretnénk azt, azt prédikáljuk, hogy bizonyos időn belül próbáljuk meg csökkenteni a fegyverek jelentőségét, stb. stb., de azért fegyverexport zajlik. Tehát a, amit mondunk, az nem felel meg annak, amit cselekszünk. Aztán a különböző konfliktusok megelőzése. Azt hiszem, hogy a legfőbb célunk az, hogy a békét megőrizzük. Ott van például a földközi tenger térsége. Időben nem reagáltunk arra, ami a arab országokban történt pedig az volt, a külügyi, az volt az Európai Unió külpolitikájának célja, hogy a békét megőrizze, illetve hogy megelőzze a fegyveres konfliktusokat. Szeretném, hogyha jövőben ilyen kérdésekben kicsit hatékonyabbak lennének. lennénk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kofferáti úr. Most pedig Zemke Jánosnak adom meg a szót. E, Köszönöm szépen miután elfogadtuk a Lisszaboni szerződést, közös biztonság és védelmi politikánk jelentőséget meg kellett volna növelni. De hát én úgy tudom, hogy eléggé lassan haladunk előre ezen a téren. Több szándék van, de sajnálatos, nagyon kevés kemény tény van. Ez a hiányosság abból is látszik, hogy milyen tevékenységet folytatnak a milíciák Európában, ezek a ö, harci csoportok. A harci csoportok nagyon jól néznek ki papíron, de a gyakorlatban egyetlen egyszer sem betették be őket. Szerintem Európában hibázunk, mert nem nagyon biztosítunk elegendő teret a katonai együttműködésre. Együtt kellene tervezni, még hozzá szélesebb körben, és közösen kell megtervezni a katonai tevékenységeket. Szélesebb körben kell együttműködni az ipar területén, a hadipar területén is, és arra ösztönzöm a bizottságot, hogy lépje fel határozottabban. Köszönöm. Adam Billennak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én tartózkodtam a szavazáskor, amikor erről a jelentésről szavaztunk, meg nagyon sok érvet felsorakoztatott, például a közös biztonsági és külpolitikáknál az alapok jobb felhasználását is említi. Nyilvánvalóan, hogy a moszkvai kapcsolatok ápolása és a partnerség, az orosz partnerség ápolása nagyon fontos számunkra. Ezen kívül a tájvani kapcsolatokat illetően a jelentés azt javasolja, hogy fokozzuk az Európai Külszolgálatnak a szerepét Tajvanon. Még mindig nagyon aránytalan, például a lengyel képviselőknek az aránya a külszolgálatban. Így aztán nem értek egyet a jelentéssel. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Jan Kozlowski jön. Köszönöm szépen, elnök úr. Én a jelentés mellett szavaztam, mert véleményem szerint ez egy stratégiai szempontból fontos és rendkívül ambiciózus, nagyra törő dokumentum. A szomszédsági politika az egyik legfőbb célunk a biztonságpolitikában, és ez jó. Örülök annak, hogy a keleti partnerségbe tartozó országokkal megfelelő lehetőség nyílik az együttműködésre, ugyanakkor vannak a szomszédságunk déli részén aggodalomra okot adó dolgok is, folyamatok is. Remélem, hogy ennek ellenére tovább megmarad a keleti dimenzió tevékenységünk tevékenységükben. Szeretném még azt elmondani, hogy nagyon fontosnak tartom, hogy megfelelő finanszírozás legyen a különböző választási megfigyelési programokra, missziókra, például Ukrajnában. Köszönöm. Eh, Köszönöm szépen. Most pedig Andrzej Zsib úrnak adom meg a szót. podobnie jak wielu moich kolegów. Szépen elnök úr, mint kollégáim, a vitának ezen a részében szeretném elmondani, hogy támogattam Elmar Brock kollégám jelentését. Ez az új hozzáállás, az új megközelítés, a Lisszaboni szerződésben szereplő új rendelkezések újabb hatáskörökkel ruháznak fel minket, de több eh, jelenség és válság alakult ki, gazdasági válság is, és mindez azt jelenti, hogy kevésbé vagyunk már a szomszédság számára érdekesek. Az arab tavasz országai, Egyiptom például, új alkotmányt készítenek ott. Minket nem annyira érdekel ennek az alkotmánynak a formája. Grúziában új választások lesznek. Rengeteg konfliktus övezi azt az országot és Karabahi térség kérdése például. és úgy látom, hogy belefáradtak az ukrán témába is. A parlamentnek nem kellene csökkentenie érdeklődését a szomszédsági politika iránt. Köszönöm szépen. Most pedig Elena Bazeszkó kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én megszavaztam Brokkor jelentését, mégpedig azért, mert a globális kihívásokkal integrált módon kell felvenni a harcot. A Lisszaboni szerződés az EU-nak nagyon sok olyan eszközt bocsát rendelkezésére, amelyek segítségével egységes hangon tudunk szólni. De még mindig vannak hiányosságok a kül- és biztonságpolitika területén. Például a kapcsolatok konszolidálása, a bizottság, külszolgálata és a tagállamok között. Csak ha ezt sikerül megoldani, akkor valósíthatjuk meg a szinergiát a közös külpolitikában és biztonságpolitikában, és a jövőt illetően különösen figyelnünk kell arra, hogy az európai szomszédsági politikát támogassuk, különösen a keleti dimenziót. A keleti partnerség fontos eszköz kell, hogy legyen az Európai Unió értékeinek védelmére, és megismertetésére, például Moldáviával is. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Akkor most a következő jelentés, Haglund úr jelentése. A halászati erőforrásoknak a fenntartható felhasználása. Charles Stanoknak adnám meg a szót. Um, köszönöm szépen, elnök. 2000 kettő óta egy tanácsi rendet értelemben a bizottságnak be kell számolni arról, hogy fenntartható módon aknázzuk-e ki a halászati erőforrásokat, illetve mi a illetve 2011-ig a 12 mérföldes zónára is be kellett számolniuk. A tagállamokat arra kell kényszeríteni, hogy megfelelően, megfelelően fenntartható módon használják ki az erőforrásokat, illetve a flotta kapacitást is csökkenteni kell. Én támogattam ezt a én támogattam ezt a jelentést, de szeretném, hogyha konkrétan definiálnánk a túlkapacitást EU-s szinten. Nagyon fontos, hogy a regionális különbségekre is találjunk megoldást, illetve az adatbegyűjtési módszereket is módosítani kell, illetve nagyon fontosnak tartom, hogy ezt, a, hogy ezt ellenőrizzék, hogy valóban ö, gyakorlatban is bevezették e Az új jogalkotási hogy az új jogalkotási alap nem, a jogalkotási ö, dokumentum nem megfelelő, akkor a közös halászati politikának nincs értelme, és akkor az egész kérdés vissza kell utalni a tagállami hatáskörbe. Ez az utolsó esély. Jim Higgins. Most pedig Jim Higgins következik. Köszönöm szépen, elnök úr, én is megszavaztam ezt a jelentést, annak ellenére, hogy a konzerváció, a megőrzés szónál mindig egy kicsit gyanakvó vagyok. Most azért a halászati közösségek érdekét úgy megvédeni, hogy nem vesszük figyelembe, hogy, tehát a környezetvédelmet úgy megosítani, hogy nem veszük figyelembe a halászok érdekeit, hát ez egy nehéz dolog, de ez más. Itt ugye a halálomány nem igazán van jó helyzetben. A 12 tengeri csomónyi távolság, mint védőzóna bevezetése lehet, hogy 10-25 mérföldnyire kellene kiterjeszteni, talán hatékonyabb lenne. A mi halászainkat jobban kell tájékoztatni arról, hogy bizonyos korlátozásokat miért vezetnek be, mert nagyon gyakran az ön ellenőrzés az igazán hatékony megoldás. Szükségünk van arra, hogy együtt ö, működjünk az érintettekkel, hogy megőrizzük a halálományt, megőrizzük a környezetet, nagyon fontos a gazdasági vagy szociális kérdések figyelembevétele, az ökoszisztémák megőrzése. Ez olyasmi, amit nagyon támogatnék. Köszönöm szépen, kolléga úr. Most pedig ennek az eszkúja szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Én megszavaztam ezt a jelentést, mégpedig azért, mert a jelenlegi rendszer megmutatta egyértelműen, hogy rövid távon milyen problémák merülhetnek fel az egyes tagországokban. Nagyon fontos a halászati szektor támogatása, bár most ez háttérbe szorult. A közös halászati politikának a regionalizációja megoldás kell, hogy kínáljon a jelenlegi problémákra terveket kell megvalósítani a hosszú távú problémák megoldására, hogy ugyanakkor az állományokat is megőrizzük. Az európai állományok 60%-át a maximális fenntartható lehalászási plafon fölött halásszák le, és természetesen ez ahhoz vezet, hogy például a delfinek a fekete tengerben gyakran járulékos fogásként kerülnek a hálóba. Én egy írásbeli magyarázatot fűztem a fekete tengeri delfinek védelméhez. A következő és utolsó jelentésünk mondja az elnök Szavlavrakosz úrnak a közös halászati politika reformjáról szóló jelentése. Zanoni úr szó. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. A közös halászati politikai reformja szükségszerű, ezt már nem lehet tovább halasztani. Az Euró- Európában túlhalászunk, és sokszor rosszul halászunk. Ha meg akarjuk, ha védeni akarjuk a halászati erőforrásokat, a tenger erőforrásait, illetve meg akarjuk tartani a halászatot, mint lehetőségét, akkor azt gondolom, hogy hagyni kell, hogy a halállamok maguktól szaporodjanak. Vannak olyanok azonban, akik szeretnék a status quo-t fel, fenntartani, ez mindenképpen biztos halált jelent a tengereknek, a halaknak. Tehát nagy szükség van a közös politika reformjára, mégpedig koherens módon kell ezt megtenni, amely lehetővé teszi, hogy a halászati erőforrásokat fenntarthatóan aknázunk, és legyen jövője a halászatnak. Nagyon fontos az, hogy világos legyenek világos programok, időtervek, korlátok, világosak legyenek a szabályok, legyenek e, megfelelő ellenőrzések, és aki nem tartja be a szabályokat, azt büntessük meg. Nagyon fontos továbbá az adatok biztonságos begyűjtése. Az európai halászok, halászok szám, számára mindenképpen ez jelent védelmet, de van, aki ezt még mindig nem érti. Most pedig Charles Teneke szó. Uh, Közös halászati reform, mint csomag remélhetőleg azt jelenti, hogy a bizottságot nem kötelező érvényel arra összönözzük, hogy erősítse meg azokat a mechanizmusokat, amelyek elősegítik a biodiverzitási stratégiát, amit az én frakcióm dolgozott ki. Azt hiszem ez hozzájárul a szociális gazdasági fenntarthatósághoz, hiszen mi egy felelősségteljesebb gazdasági modellt szeretnénk létrehozni, a foglalkoztatást növelni szeretnénk ebben az ágazatban, és meg kell erősíteni a regionalizációt, amely az Egyesült Királyságbeli gazdasági céloknak megfelel, így lehet kiegyenlítettebb, igazságosabb gazdaságot teremteni, ahol a régiók és ipari ágak között jobban megoszlanak ezek a lehetőségek. Azt gondolom, hogy vagy meg kell reformálni ezt a politikát, vagy meg kell modernizálni, vagy egyáltalán el kell az egészet hagyni. Ki kell venni az EU hatásköréből. Kérem, Köszönöm szépen, Tánok úr. Most pedig Jimmy Higgins kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy ez az állásfoglalási indítványt elfogadta a ház. Nagyon fontos, hogy összefüggő, átlátható stratégiánk legyen, annak érdekében, hogy a halászok nagyobb biztonsággal tervezhessenek, mint eddig. Az EU-nak az akvakulturális szektora, a globális fenntarthatóság egyében kell, hogy megvalósuljon, így járulhat hozzá az élelmiszerbiztonsághoz, ellátáshoz, a környezetvédelemhez, és a dinamikus és változatos halászati közösségek felépüléséhez. Ezen kívül Írországban különösen örülök annak, hogy az állásfoglalásnak van egy olyan betéte, hogy a bizottságnak a fókák és a kormoránok védelmére is koncentrálnia kell, és hogy ezeket a populációkat szabályozni kell az érintett tagállamok segítségével. Köszönöm. Η asszony. Am Köszönöm, elnök úr. Én támogattam ezt a jelentést, mert Fontosnak tartom a halászati politika reformját, és azt, hogy a tagállami realizást is figyelembe vegye a halászati politika reformja. Ezért úgy gondolom, hogy a meglévő halállományokról egy nagyon komoly tanulmányt kell készíteni, föl kell mérni ezeket az állományokat, megfelelő becslésekre van szükség arról, hogy a fenntartható halászat pontosan hogy néz ki az egyes fajok esetében. Fontos az is, hogy egy időkeretet állítsunk fel, hogy lehetővé tegyük azt, hogy minél rövidebb idő alatt regenerálódjon a halállomány. Nagyon fontosnak tartom, hogy minden egyes tagállamra testre szabott terv készüljön, a valós lehetőségeket megvizsgálván. A közös halászati politikát regionalizálni kell, ezt kérdést jobban meg kell vizsgálni. Így lehet elérni azt, hogy a halászati alapokat hatékonyabban használjuk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Bazászko asszony. Most pedig megadom a szót Chris Davis kollégának. E Ami a néppártiakat, az olaszokat, spanyolokat, éreket illeti, szerintem nem tudják, mit csináltak ma néppártiak. Mi tudjuk, hogy túlhalászunk, ki vannak foszva halálemnyak, és megszavazták azokat a módosítókat, amit azt mondják, hogy ne építsük újjá, ne töltsük fel a halálmányt azt szavaztuk meg, ma ez a tisztelt ház öt ember többségével, Jim Higgins és másokért akár módosított, és azt mondja ez a módosító, hogy nem kis teszünk kísérletet arra, hogy a halála majd helyreállítjuk. Nyilván megvolt az okok rá, adjunk még egy kis évet a halászati ágazatnak, ne csökkentsük a kvótát, de csak úgy lehet helyreállítani a halálományt, hogyha helyet teremtünk a halaknak, hogy sokasodjanak. Csak így lehet a halászati ágazatot biztonságos jövővel ellátni. Hát nem tudom, mit fognak gondolni az állampolgárok. Azt hiszik, hogy mi őrültek vagyunk. Hát persze, hogy helyre kell tenni a halálományt. Hát teljesen megőrültek. Két hónapjuk van arra, hogy egy végső szavazást végrehajtsanak. Most pedig az utolsó hozzászól Görling asszony. Köszönöm szépen, elnök úr ez a jelentés a parlament válasza a bizottság javaslatára, hogy hogyan reformáljuk a halászati politikát. Az általános elképzelést, a tengerbiológiai megfontolásokat támogatom, de ez a saját kezdeményezésű jelentés csak kis kaput nyit arra, hogy a következő hónapban még mi történhet. Már most láttuk ennek előjelét. Lesznek érvek, kompromisszumok, érvelések, módosítások, hogy a maximum fenntartható hozam fölé vigyük a plafont, egy csomó eufémizmus, mint például megújulás használunk a jelentésben, pedig nem másról van szó, mint hogy közpénzeket kellene adni arra, hogy újraépítsük az állomást, ányt, nagyobb kapacitású hajókat kellene biztosítani, de ez nem járul hozzá az állományok megőrzéséhez. Én hajlandó vagyok dolgozni, hogy a fenntarthatóságot elérjük ezen a területen, de sajnálatos módon a módosítók ezt megakadályozzák, ezért nem támogatom a jelentést. Köszönöm. Köszönöm, Görling asszony. Kollégák, kolléganők, felfüggesztjük az ülést, és körülbelül 35 perc múlva folytatjuk az ülést. Köszönöm.